Dear colleagues, dear colleagues, I think that Kedves kollégák, azt hiszem, hogy itt az idő, hogy elkezdjük az ülést. Azonnal kezdjük a második napi rendi ponttal. Ez a napi rend elfogadása. Egy módosítási kérelmet kaptam. A néppárt azt kérte, hogy halasszuk el a Boylan jelentésről szóló szavazást. Hogyha nincsen ellenvetés, Boylan asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez nagyon aggasztó számunkra, hogy el akarják halasztani a szavazást. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán. Ez az első ICI jelentés, az elhazasztást ezért nagyon aggasztónak tartjuk, megértjük ugyan a frakció, néppárti frakció kérését, de az átláthatóság érdekében mi ellenezzük az elhalasztást. Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a jelentéstevő eh, kérését meg tudom érteni, hogy minél gyorsabban szavazzunk, de egy kis megértést kérek a mi kérésünk irányában is. Ez egy európai polgári kezdeményezés. Ez az első alkalom, hogy egy európai polgári kezdeményezéssel foglalkozunk szakbizottságban és a plenárison. A célunk az kellene, hogy legyen, hogy kompromisszumra jussunk olyan kompromisszumra, amelyet a plenáris is el tud fogadni. Ez nem volt egyszerű, saját kezdeményezési jelentést plenárison nem lehet ehhez módosítást benyújtani, különben egyszerűbb lett volna a helyzet, de a frakciók nem nyújthatnak be módosító javaslatot ehhez. A jelentés tevők csak akkor nyújthatnak be módosító javaslatot, ha új felismerésekre jutnak, és ez a két dolog nem várható. A jelentést már szeptemberben kiadták, a GUE már szeptemberben kinevezte a jelentéstevőt, hogyha jól értettem az információkat, akkor múlt héten volt két árnyék jelentéstevői ülés, előtte pedig nem volt elegendő kommunikáció a frakciók között, úgyhogy kérem, hogy értsék meg, hogy árnyék jelentéstevőnk megbetegedett, és ezért nem volt nagyon sok lehetőségünk csak három héttel szeretnénk elhalasztani ezt a szavazást. Mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a, a polgári kezdeményezést, de mivel az árnyékjelentéstevőnk beteg, és a jelenlegi kompromisszumokat nem látjuk a mi érdekeink megvalósulását, ezért szeretnénk az elhalasztást kérni. Nem lenne jó, hogyha a szakbizottságban eh, két, két eh, szavazat többséggel fogadnák csak el ezt a jelentést, és aztán a plenárison pedig eh, elutasítanák, mert az sem titok, hogy a, szak, a szakbizottságon kívül még kritikusabban tekintik ezt a jelentést, és szeretnénk valóban a polgárok igényeinek megfelelni, ezért kértük három héttel az elhalasztást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Garcia Perez, asszony. Köszönöm, elnök úr. Értem én, hogy ez mennyire fontos jelentés. Tudom, hogy a néppárton belül bizonyos nehézségek merültek fel, például a tájékoztatással kapcsolatban, tehát hogy hogyan tájékoztatták a frakciót a tárgyalásról. Már két hete dolgozzunk a kompromisszumokon, de hogyha megvan az igazi akarat, tehát az egész szakbizottságban megvan az akarat, hogy eljussunk a plenárisra, akkor ne felejtsük el, hogy nagyon sokan várják azt, hogy ma szavazzunk. Ez egy igazi üzenet lenne az európai e, polgárok felé a szakbizottságtól, hogyha mindannyian megegyezünk, akkor megtalálhatjuk a szükséges eszközöket, hogy később erről szavazzunk, és jobban megértsék egymást a frakciók, így eljussunk a plenárisra. Oké, okay. if we have no... Jó, hogyha nincsen más kérés, Kones asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. Én támogatom a jelentéstevő kérését. Majdnem, hogy egy évig dolgozott ezen a témán. Sok emberrel egyeztetett polgárok várják az eredményét ennek a jelentésnek, és Szeretnék végre látni, hogy mikor és milyen eredménnyel fogják elfogadni ezt a jelentést. Mindig lesz olyan, hogy valaki nem tud jelen lenni, hogy valaki megbetegszik a tárgyalások során például, de tíz hónapunk volt arra, hogy dolgozzunk ezen a javaslaton. Mindennyian szerettük volna ezt a munkát elvégezni, úgyhogy azokkal szembeni tiszteletből, akik a parlamenten kívül várják az eredményét ennek a polgári kezdeményezésről szóló jelentésnek, azok felé mutassuk meg, bizonyítsuk be, hogy az Európai Parlament valóban fontosnak tartja az ő véleményüket. Ne halasszuk el a szavazást. Nem lenne méltányos azt kérni, hogy egy órával a szavazás előtt azt kérni, hogy halasszuk el a szavazást. Tényleg vannak erre megfelelő okok? A, pa- a parlamentnek időben kellett volna erről tájékoztatni, erről a kérdésről, nem az utolsó pillanatban. Kedves kollégák, támogassuk a szavazást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szerintem komolyan kell venni ezt az jelentést, és ezzel egyetértek. És pont azért, mert az ALDE komolyan veszi ezt a jelentést, ezért szeretnénk elhalasztani a szavazást. Én abszolút nem szeretném azt, hogyha itt az Envi-ben mondjuk elfogadjuk a jelentést, és a plenárison pedig leszavazzák. Ezzel nem kezeljük megfelelően az első polgári kezdeményezésre szóló jelentést. Ha komolyan vesszük ezt, akkor el kell szavaznunk, el kell halasznunk a szavazást. A három hetes halasztás, ez semmi ahhoz képest, hogy mennyit dolgoztunk ezen a jelentésen. Köszönöm szépen. Köszönöm, ketten beszéltek mellette, ketten beszéltek ellene, most pedig szavazunk, elvileg, de mégsem. Nem, de igen. Elnök, Matthias. Most lezárjuk a vitát. Én azt javaslom, hogy legyen egy két perces szünet. A jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők egymás közt gyorsan egyeztessenek, és utána, utána döntsünk. Jó? Jó, jó, két perc, két perc. De aztán utána szavazunk. Két perc. Dear colleagues, Kedves kollégák! Kérem mindenki üljön újra a helyére. Dear colleagues, Okay, we can start. Jó, akkor kezdjük. Az elhalasztás kérésével kapcsolatban, e, halasztási kérelemmel kapcsolatban kell szavaznunk. A vízhez való hozzáférés joga témájában elektronikusan szavazunk. Aki mellett, tehát az, aki az elhalasztás mellett van, az szavazzon igennel, aki az elhalasztás ellen van, az, az nem nemmel szavazzon. Aki az elhalasztást kéri, az szavazzon igennel. Aki pedig ellenzi az elhalasztást, az szavazzon nemmel. Everybody had voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ha. No Oké. Okay. We have to vote. Akkor szavazunk. Ah, oh, sorry. I have seen before. Elnézést, én már előbb láttam az eredményt. Oké. Okay. Now we can start with a vote on uh, Okay. we can start with uh, the vote on novel food. Akkor kezdjük a szavazást a novel fooddal kapcsolatban egyezmény a tanácsa, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a Novel Food kapcsolatban. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kazeinek következnek. Megint csak egy szavazás. Első olvasati megalapodás a tanácsal, a kazeinekkel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Egy plusz zöld szavazat. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. So, simple battle is finished. <laughs> Now complicated one on, on right to waters. Uh, yes, Mrs. Boland. Köszönöm szépen, csak szerettem volna megerősíteni, hogy név szerinti szavazást kérünk az egyik kompromisszumos módosítóval, illetve kompromisszumos módosítókkal kapcsolatosan. Igen, név szerinti szavazást kértek a kollégák, akkor először erről kell döntenünk szavazással. Szavaznunk kell arról, hogy név szerint szavazzunk. Elektronikusan lesz talán a legjobb. A kérdés tehát az, hogy ki támogatja a név szerinti szavazást, aki támogatja plusszal szavaz, aki ellene van, az mínusszal. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Has everybody voted? Sorry. Yes, what is now closed? Szavazás lezárom. És név szerint fogunk szavazni a kompromisszumokról, ahogyan kérték. Ez az eredmény. Egyes kompromisszum. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. And that adopted. Amendment. Elfogadtuk. 31-es módosító Szálvéné. Ki van mellette? Kérem, emeljék fel a kezüket. Én nem látok kezeket a levegőben. Ellene ki van? Ki tartózkodik? Elutasítva. Deve 1, Petti 6A Peti, ezekről nem kell szavazni, Peti 6B mellette, ellene. Elutasítottuk. Ellenőrizzük a Peti 6-ot, megnyitom a szavazást. Szavazást lezártuk, és elfogadtuk. Nehéz kitalálni, hogy mi az eredmény, ha nem emelik a kezüket. Peti 8. Mellette. Ellene. Tartózkodók. És elfogadtuk. Harminckettes Garcia. Mellette ellene, elutasítva. 35-ös módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük. Vote is now closed. A szavazást lezártam. Accepted. Elfogadva. 33-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, most már végképp. Először szavaztatok, úgyhogy kérem legyenek türelemmel, és legyenek elnézőek. 34-es módosító, ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Again. <laughs> Elfogadva. 36-os módosító, Tormás, mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Peti 1A, Peti 7-es, ezekről nem kell szavazni, Peti 10A-ról sem. 9-es kompromisszum következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. is now closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A következő a 45-ös módosító, Affronte Pedicini. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. Peti 17, ki támogatja? Ellene ki van? Elfogadtuk. Peti 1b, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Peti 3, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tízes kompromisszum, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Nem, még nem szavazott mindenki? Mostanra mindenki szavazott? A szavazást lezárom, és elfogadtuk. Negyvenötös módosító, 54-es módosító, bocsánat. Nem, 14-es kompromisszum, mondja az elnök. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. És elfogadtuk. Ötvennégyes módosító Szelvéni, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók elutasítva. 55-ös módosító. Két részben szavazunk. Első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük? A szavazást lezárom. Na most eltaláltam, szerencsém volt. 57-es, módosító Caputo, mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 58-as Caputo, mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 59-es módosító, ezt visszavonták. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 61-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, ellenőrizzük. And what is closed? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 60-as módosító mellette. 60-as. Ellene. Tartózkodók. Ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 63-as, nem, ez okafogyottá vált, akkor a 64-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók. ellenőrizzük. Closed. Lezártam, és elfogadtuk. 13-as kompromisszum név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Amort is closed? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. closed. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as módosító következik. Ki van mellettem? ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. What is closed? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Peti 18-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 82-es, itt van egy szobori módosító is. Van-e itt ellenvetés? Nincs. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 12, Peti 12b mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 93-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük. What is what is closed? Yes. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum következik név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Deve 3-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk hatos kompromisszum, név szerinti szavazás. Now is closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 97-es módosító, Garcia Perez féle módosító, mellette. Ellenem? Tartózkodók. Elfogadtuk. 98. Mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. And what is closed? And that is adopted. Elfogadtuk. Százas módosító mellette. Ellene tartózkodok, ezt ellenőrizni kell, de csak Claude miatt. Um, so this closed. Lezárom. Elfogadtuk. 101. Mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Peti 9-es mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Peti 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102-es Görlingféle mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 103 Törmeszféle mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Peti 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 105 mellette. 105-ös mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 106 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. Peti 20A, ellenőrizzük a 106-ost, jó. What is close now? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Peti 20A mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Peti 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 122-es, kaputóféle mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Ezt is ellenőrizzük, jó? Vote is now closed. And it is adopted. Compromise 3. Hármas kompromisszum, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. What is now closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 137 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Jó, ezt is ellenőrizzük. Closed. Oh, adopted. 139. 139 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Peti 20B mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. And what is closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Peti négyes, mellette. Ellene? tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizik, jó? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Föl kell emelni a kezeket, ha nem, akkor csak találgatni tudok. 148, Faria féle mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 149 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. What is closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 151 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük ezt is. Put is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Peti 19-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Peti 15 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. El, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. What is closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 162. Elnézést kér az elnök. 15-ös kompromisszum következik. Név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. And what is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön a 162. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 163. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. What is closed? And that is adopted. Elfogadtuk. 165. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítottuk. Peti 23-as. Mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Peti 14. Mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 167 Görlingféle mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 173 mellette. 173 mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 171 mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 170 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 172 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 169 mell... Nem. Ez fogyottá vált. 174. 174-es következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 175 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 176 mellette. Elfogadtuk az előzőt. A 175-öst elfogadtuk. 176-osról szavazunk mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 177 mellette. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 178 mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 180-as. Mellette. Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 181 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodok, ezt ellenőrizzük. What is closed? Lezárom a szavazást és elfogadtuk. 183 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük, jó. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 197 Görling mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 198 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 199 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 200-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elnézést, elfogadtuk. 201-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 203-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 202-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 205-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 207-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 213-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 214-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. harminc Bolán mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 232 és Deve 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 233 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 234 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 235 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Deve 5 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 236 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 237 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 239 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 240-est visszavontuk, 241 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 245 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó, de Lezárom a szavazást, elfogadtó. Deve 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadó. Deve 14 mellette ellene tartózkodás elfogadó. Deve 17 mellette ellene tartózkodás elfogadó. 246 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 247 szóbeli módosítása. Vannak-e ellenvetések? Nincs. Nincsenek, akkor két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész Második részről nem szavazunk. 248 szóbeli módosítása nincs ellenvetés, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 249 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 251 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 253 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosítás mellette kis zavar, ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve B mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C, deve C mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve D mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve E mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve G mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve H mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve I mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk devejé mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve el mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhatos módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük 17-es módosítást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosítás mellette ellene tartózkodás. Oka fogyott. Segítsenek, kérem. 19-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tessék? Egy Szóval folytathatjuk? Kérdezi az elnök. Folytathatjuk, jó. Jó, akkor elektronikus zárószavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. If you want to leave, please speed up. Ha akarják hagyni a termet, akkor kérem, tegyék ezt gyorsan, hogy mielőbb folytathassuk a munkát. colleagues, we will, we, have to continue. Kedves kollégák, folytatnunk kell a napi rendi pontokkal. Aki el szeretné hagyni a termet, azt kérem tegye meg azonnal. So despite the, the, the chat... Látom, hogy még beszélgetnek páran, de lassan mégis folytatnunk kell. A gépjárművekből származó szennyezőanyag kibocsátás csökkentése témával folytatjuk. A módosítók megvitatása következik, és azonnal is adom a szót Ödesz kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Ezt a dossziét Tom, Thomas Ulmer kollégától örököltem meg, és a következőket szeretném elmondani. Úgy gondolom, hogy a kis haszonjárművekre és személygépjárművekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát kell először megvárnunk, annak érdekében, hogy egy megfelelő álláspontot tudjunk kidolgozni, mert hogyha az ezzel a jogszabályjal kapcsolatos döntés nem születik meg, akkor sem a nitrogéndiokszid kibocsátási határértékek körül nem tudunk dönteni, sem a tehergépjárművekre vonatkozó kibocsátásokra vonatkozóan. Csak akkor tudjuk ezt a dossziét megfelelően kezelni, hogyha a, az előző jogszabályjal kapcsolatos irányt látjuk, várhatóan ez szeptemberre következik be. Tekintettel arra, hogy a metán határértékek kapcsán vannak vitáspontok, illetve vannak más egyéb szempontok is, amelyeket szem előtt kell tartani. A metán kibocsátások már most meghatá, meghaladják a, illetve már most korlátozottak. Ezért úgy gondoljuk, hogy a CH4 emissziók korlátozottak, ezért itt már nem kell cselekedni. Most azonban az Európai Bizottságot fel akarjuk hatalmazni arra, hogy ezt az erre vonatkozó szabályt igazítsa hozzá bizonyos gépjármű típusokhoz, én, illetve gépjármű típusok esetében. Én ezt elutasítom, mert úgy gondolom, hogy együttdöntési eljárásra lenne szükség ehhez. Az árnyék jelentéstevőkkel egyeztetve azt tapasztaltam, hogy ezt ők is támogatják. Az Európai Bizottság azonban erre vonatkozóan nem készített konkrét javaslatot. Ezzel egy időben meg kellene emelni, vagy törölni kellene a jelenlegi széndiokszid értéket, illetve mindeközben szem előtt kellene tartani persze a metánkibocsátásokat is, a gépjárművekre és kisméretű haszonjárművekre vonatkozó szabályozásban, hiszen csak így tudjuk elkerülni azt, hogy a metánra vonatkozóan ne legyen határérték. A 2000, a 2020-ra vonatkozólag széndiokszid határértékek meghatározása is felmerült, szerintem ezt el kell kerülni, hiszen máskülönben bizonytalanság alakul közipari szereplők körében is, ők most azon dolgoznak, hogy a jelenlegi célokat elérjék. Tekintettel a technikai nehézségekre, a széndiokszid határértékek eh, betartása kapcsán fontosnak tartom azt, hogy eh, a már meglévő határértékek eh, az UNECE e határértékek mentén orientálódjunk, Ebben a kontextusban úgy gondolom, hogy a metánnal kapcsolatos bekezdések törlése indokolt, illetve a széndiokszid kibocsátása vonatkozó kigazításokra vonatkozó paragrafusokat is törölni kellene. A metán kibocsátások figyelembevétele a további széndioksziddal kapcsolatos munkálatok során, tehát a 2020 utáni időszakban egyébként is valószínűleg már napirenden áll az Európai Bizottságban, hiszen a metán is üvegházhatású gáz, ami a benzinfogyasztásra vonatkozó kimutatást illeti. Szerintem az erre vonatkozó előírást, illetve rendelkezést elfogadhatjuk, hiszen a már meglévő gépjárművek egyébként is tartalmazzák ezt a, a szükséges berendezéseket, ez az ipari szereplők számára nem lehet különösebb technológiai probléma. Itt készen állok a kompromisszumok megkötésére. Ami a hat, hatály terjesztését illeti a 7,5 tonnás gépjárművekre, szerintem itt mozgásteret kellene biztosítani az ipari szereplőknek, de itt is nagyon szívesen tárgyalok az árnyék jelentéstevőkkel és a többi frakcióval, nyitott vagyok ebben a kérdésben. Tegnap egyeztettem Giovanni Lavia elnökkel, és abban állapodtunk meg, hogy szeptemberre kellene elhalasztani a szavazást. Még nagyon sok mindenről kell beszélnünk ebben az ügyben, nagyon technikai jellegű a kérdés, ahogyan az, az előadásomból is most kiviláglik, ezért nagyon hálás lennék, hogyha nem kellene septében kompromisszumokat kötni. Szerintem szeptemberben kellene lezárni ezt a kérdést, és addigra már kiderülne az, hogy az Európai Bizottság hogyan gondolkodik az egyéb kapcsolódó kérdésekről. Kérem a támogatásukat ehhez, kedves kollégák! Nem veszítünk sokat azzal, ha szeptemberben szavazunk, mert akkor még a plenárison is sikerül meg, dönteni a kérdésről még az idén. Köszönöm. Köszönjük a jelentéstevőnek. Most pedig az árnyék jelentéstevők következnek. Miriam Dálé az első. Parancsoljon. Thanks a lot, Chair, and let me start by... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy reagáljak néhány dologra, amit a jelentéstevő mondott. Pozitívum, hogy azt mondja a jelentéstevő, hogy hajlandó a kompromisszumra bizonyos kérdésekbe Sajnos viszont nem vagyok olyan optimista, mint ő, amikor arról beszélt, hogy szeptemberre meg lehet oldani kibocsátás csökkentést, szerintem ez túlságosan optimista, semmi garancia nincs erre, hogy ez szeptemberre megvalósul. A gond csak az, hogy nincs olyan eszközünk, amivel elérhetünk valamit, illetve amivel tudnánk halasztani hogyha meg lenne a garanciánk, hogy szeptemberre mindez megvalósul, az jó lenne, de nincs ilyen garancia. Szerintem olyan hosszú ideig fog ez halasztódni, hogy pont az ellenkezőjét érjük el, mint amit szerettünk volna, szerettük volna. Ezt szerettem volna elmondani, mert miután nincs semmiféle garanciánk, nincs garancia, amivel lecsökkentenénk a kibocsátásokat szeptemberig, ezért nincs miről beszélni. Lett volna erre esély, nem régiben, de nem történt meg. Hat dolgot engedjék meg, hogy hadd emeljek ki a témával kapcsolatban. A metánnal kezdeném, erről a jelentéstevő is beszélt. A metánt üvegházhatást okozó gázként ismerik, Tehát mondhatnánk azt is, hogy ez nem, szenny, nem szennyezést okozó gáz, ez nem káros az ember egészségre. Elképzelhető, hogy a metán gázt kivegyük a kibocsátás sok közül. A metán kibocsátás a szennyező, szennyező kibocsátásból ki lehet venni de nagyon fontos, hogy tájékoztassuk a fogyasztókat erről. A frakció szinten azt gondoltuk, hogy egy széndiokszid ekvivalenst kell megnevezni, ezt lehetne érvénybe helyezni 2020 utántól. De rendkívül fontos az, hogy részletes tanulmányokat készítsünk arról, hogy ez egyáltalán megvalósítható-e. Ami a THC értékeket illeti, úgy gondoljuk, hogy ezeket a határértékeket továbbiakban is elemezni kell a szénhidrogét kibácsátásra vonatkozóan, tehát és véleményünk szerint egy szokásos, normális jogalkotási eljárás kell. A különböző nitrogénoxidok esetében nagyon fontos, hogy további csökkentések történjenek, és be kell tartani mindenképpen a határértékeket úgy gondoljuk, hogy ha a nitrogén-dioxid kibocsátást csökkentjük, azzal már nagyban hozzájárulunk ehhez, de hogy ezt elérjük, és a nitrogén-dioxidra is megszabjunk egy kötelező határértéket, ahhoz is egy szokásos, rendes jogalkotási eljárás kell. Ez is benyújtottunk frakció szintű módosítókat. Harmadik dolog. Alacsony alacsony hőmérsékletű kibocsátási értékek, a szénhidrogénre, szénhidrogénekre, illetve a szén monoxidra vonatkozó határértékek nem tükrözik a, a technikai e, e, fejlődést, tehát sok tekintetben nincsenek még definiálva, bizonyos szennyező anyagú értékében nincsenek definiálva a határértékek, fontosnak tartom ezt, ezért tehát, hogy először is egy hatás elemzést tartsanak, utána pedig egy határértéket kell megszabni. Kettős kibocsátás tanúsítása. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt olyan eljárást dolgozzunk ki, amely többféle gépjárműre is vonatkozik, tehát a könnyű haszongépjárművekre és a nehéz haszongépjárművekre de támogatjuk a bizottsági javaslatot, hogy 5000 kiló legyen a felső határ, de azt nem tudjuk támogatni, hogy a rugalmasságot 7500 kiló, kilogramra, hasznos össztömegre terjesszük ki. A könnyű haszongépjárművek esetén a kötelező sebességváltó behelyezése. Most ez a kérdés még nincs, alapvetően megviz, nincs alaposan megvizsgálva, az ökológikus gépjármű vezetésről van itt szó, tehát mindenképpen kell egy olyan jelző is, ami egyrészt jelzi az elfogyasztott üzemanyagot, másrészt pedig a sebességváltó állását. Ezt a két, dolgú, ezt a két dolgot véleményünk szerint egyszerre kell alkalmazni a könnyű hasznon gépjárművek esetében. Szerintünk alacsony költséggel meg lehet oldani azt, hogy ezt kötelezővé tegyék, és így üzemanyag megtakarításhoz vezetünk. Utolsó dolog, a valós kibocsátások szintje. Úgy gondoljuk, hogy itt egy egész tesztrendszert kell kidolgozni. Úgy véljük, hogy a tesztelési eljárás megfelelő típus jóváhagyást tesz lehetővé, és ez főleg a városi környezetben tükrözi a lehető leghűebben a vezetési körülményeket. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm. Azt hiszem, hogy jó úton haladunk, ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Itt kevesebb bürokráciát kell alkalmazni, ez egy jó célkitűzés. Néhány módosító javaslatot benyújtottunk, amelyek nagyobb rugalmasságot követelnek, és nem szeretnénk két különböző osztályozást, azt is szeretnénk, hogyha az egyszerűsödés megvalósulna. Aztán beszélhetünk arról, hogy 5000 vagy 7500 kg legyen a határérték. Természetesen nem szabad túl sok rugalmasságot sem engedélyeznünk, hiszen ezzel, gyak, ezzel hamarosan visz, könnyen vissza lehet élni. Az is fontos, hogy egyes drágább termelési egységet el kell Mm, el kell kerülnünk. Ami az LKR-t e, e illeti, e, azt gondoljuk, hogy egy együtt döntésem belül kellene ennek megvalósulnia, nem delegált jogi aktussal. Ezt tehát ilyen értelemben kell az eljárást változtatni. Azt is végig gondoljuk, hogy milyen hatásai lehetnek ennek a rendeletnek, hogyha a metánt máshogy osztályozzuk, máshogy soroljuk be. Az a földgáz üzemű, vagy gázüzemű járművek esetében ez olyan irányba mutathatna, hogy a kibocsátások, a kibocsátás csökkenne. A módosító javaslatok amelyek a delegált jogi aktusok számát csökkentik, ezeket támogatjuk, és ugyanígy az NO2 nitrogén-dioxid határértékek változtatását is. Még egy másik dolog, a kötelező érvényű mérőeszközök beépítése az üzemanyag felhasználás mérésére, fogyasztás mérésére. Ez csak akkor lehet azonban előnyös, és a, a technikai követelményeket csak akkor tartjuk be, hogyha mindez nem jár túl nagy költségekkel. Vannak kétségeink azzal kapcsolatban, hogy inkább kis kisebb mértékben bevezetve ez pozitív eredményeket hoz-e a környezetvédelmet tekintve. Talán egy kicsit több időt kellene hagyni magunknak szeptemberig, hogy ezt a témát részletesen meg tudjuk vitatni egymás között. Ami pedig a garanciát illeti, hogy mindezt szeptemberig, mindez szeptemberig eldőle vagy nem, ezt természetesen nem tudjuk megadni, de szívesen együttműködünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Alda nevében Meissner asszony következik. Köszönöm szépen. Nils Torvesz árnyékjelentéstevőnk jelentéstevőnk nevében szeretnék itt szólni, de közben a saját megértésemet is hozzátenném, mert árnyék jelentéstevő voltam a transz, transportban. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkát. A ami ezt a javaslatot illeti, az MV-ben már nem régen beszéltünk erről a kérdésről, 120 módosító javaslat került be nyújtásra. Mi ö, üdvözöljük a jelentést, nagyra értékeljük. A légszennyezés az egy nagyon fontos probléma Európában, és fontos ezt több fronton is ezzel szembe fellépni. A közúti járművek fontos szerepet játszanak a légszennyezésben, és ezért a légszennyezés csökkentésébe is be kell vonnunk őket. A technológia nagyon gyorsan halad előre de megfelelő fenntarthatóságot, hosszú távra való tervezést kell biztosítani, annak érdekében, hogy az előállítók tervezni tudjanak. A fő aggodalmaink, és ez a többi frakcióval megegyezik, a delegált jogi aktusok alkalmazása központi témákban, olyan témák, mint például a CO2 ekvivalensek bevezetése, NO2 szintek, ezek nem lehetnek csak technikai jellegű döntés eredményei, átfogó hatástanulmányt szeretnénk látni, és további tájékoztatást a végrehajtásról, mielőtt ezt a döntést meghozzuk, és mielőtt a bizottságnak egy fehér kártyát adunk, vagy bianco csekket adunk. Kérdés, hogy valóban szükséges az NO2-re vonatkozó újabb limitek bevezetése. Ennek a javaslatnak a célkitűzése, hogy csökkentsük a szennyező anyagok kibocsátását a köz közúti járművekkel kapcsolatban. Mi a demokratikus és átlátható eljárásban hiszünk, a rendes jogszabályokatási eljárás a legjobb erre, ez az ambícióinkat nem csökkenti. A frakciók közötti gyümölcsöző egyeztetésben hiszünk, és a legjobbakat kívánom a jelentéstevőnek. Ez volt a Robert nevében, és most pedig én szeretnék hozzátenni néhány dolgot. Én egyetértek, és a Tranban e, az Aldenek az volt a véleménye, hogy jó lenne elhalasztani ezt addig, amíg az, az Európai Bizottság lezárja a kibocsátással kapcsolatos vizsgálódásait, és semmi értelme az előtt döntést hozni, ami pedig az üzemanyag fogyasztás számlálók vagy mérőnek a felszerelését illeti, én a TRAN álláspontját követném, a többség azt mondja, hogy önkéntesen kellene ezt bevezetni, és a kompetitív előny lehetne, és az előállítók döntésére bíznánk, nem lenne kötelező. Köszönöm szépen. Nem látom a guárnyék e jelentéstevőjét. Jó. A zöldek. Passz, itt van. És ő helyettesíti a zöldek lányék jelentéstevőjét. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tényleg. Dick Délét szeretném helyettesíteni. Elnézést kér, hogy nem tudott itt lenni de továbbítom az üzenetét, és én is hozzáfűzöm a kommentárjaimat, természetesen egyetértünk. A jelentéstevő nagyon jól tudja, már többször is említette, hogy nagyon kritikusak vagyunk ezzel a javaslattal kapcsolatban. A javaslat címe ugye a szennyezőanyag kibocsátás csökkentése, a gépjárművekből származó szennyezőanyag kibocsátás, most nem igazán látjuk, hogy csökkenni fog a szennyezőanyag kibocsátás, inkább csak nagyobb rugalmasságot látunk, szerintem nem fogja csökkenteni a kibocsátást, tehát a címet meg kellene változtatni. Ha csak nem változtatjuk meg a, a rendeletet és az irányelvet is, úgy, hogy az reflektálja azt, ami a címben áll, mert különben nem fogjuk tudni javaslatni ezt a javaslatot, ahogy ezt a jelentéstevő is tudja, hogy kritikusak vagyunk ezzel kapcsolatban. Két kulcsfontosságú téma van, amelyek től függ a támogatásunk. Az első, ez már említésre került, szerintünk a fogyasztásmérőkkel és a sebváltó jelzőkkel kapcsolatban kötelező érvényű rendelkezéseket kell bevezetnünk. Mindig is a hatástanulmányt hangsúlyozta a jogszab- az Európai Bizottság. Mindig azt mondtuk, hogy a jobb jogalkotás elengedhetetlen eleme a hatástanulmány. Most az Európai Bizottság ezt már nem követi. Lehet, hogy az ipar nem üdvözli ezt a javaslatot, de hát ez nem elég ok arra, hogy miért ne vegyük be. Ez egy nagyon költséghatékony hatékony módja a szennyezőanyag kibocsátás csökkentésének, ezért nagyon fontos az üzemanyag fogyasztó szám, mérő és a sebességváltó jelző kötelező bevétele fontos lenne. A másod feltétel pedig, amit hangsúlyoznunk kell, és itt támogatjuk a jelentéstevőt, hogy halasszuk el valóban a szavazást, az MV-ben, és ez a valódi kibocsátásokkal kapcsolatos a hatály kiterjesztéséről van itt szó. Ez nagyon, hát ártatlannak tűnik a marzsok kiterjesztése, a könnyű gépjárművekre is. A kérdés azonban a valódi kibocsátási tesztek megvalósítása. Ezek a nehéz gépjárművekre kötelezőek, de a könnyű gépjárművekre még nem. Amíg ez nem került lefedésre, addig nem igazán tudunk dönteni a hatály kérdésről. A hatály kérdése az egy technikai kérdésnek tűnik, de végeredményben ez mégis nagyon politikai jellegű. Mert hogyha nincs valódi teszt vezetési, kibocsátási eredmény, addig nem igazán látjuk, hogyan lehetne kibővíteni, kiterjeszteni a hatályt. Azt gondolom, és egyetértek, nem igazán tudom, hogy mi fog történni szeptemberben, de ez a két dolog annyira összefügg, nem egyszerű azt szétválasztani a két dolgot. Azt hiszem, hogy valóban vár, várnunk kell addig, amíg meg nem történik a valódi teszt, és aztán utána dolgozhatunk ezen. Ez két kulcsfontosságú kérdés, tehát, hogy ez alapján tudjuk eldönteni, hogy egyetértünk vagy nem. De van még itt néhány dolog, amit emlékez, említenem kell. Először is ellenezzük a, a gázhatás, gáz üzemű járművek kivételét. Ezt gondolom, hogy nincs értelme ennek a kivételnek, ezzel nem értünk egyet. Aztán emellett nagyon kritikusan figyeljük a delegált jogi aktusok javaslatát, de ezek nem technikai kérdések, nagyon is politikai kérdések, főleg a kibocsátási limitek meghatározása normál, rendes jogalkotási eljárásban kellene, hogy folyjon, nem pedig delegált jogi aktusokkal. A harmadik és utolsó pont, nem támogatjuk a külön NO2 limiteket, határértékeket. Szerintem szigorú határértéket kellene meghatározni, a két dolog egymással összefügg. Nem szeretném a kettőt külön választani, és valószínűleg egyetértünk ebben Gezinével, és remélhetőleg a többiekkel is. Ezek azok a dolgok. Tudom, tudom, Matthias, tudom, te most nagyon ideges leszel, meg én is. Ezért mondtam azt, hogy valószínűleg, valószínűleg, én magam is egy kicsit, engem is kivert itt a víz, a végén szerintem majd meg, le, meg tudunk egyezni. Tehát valóban a kiterjesztett hatály, a kivétel és a kötelező üzemanyagfogyasztó mérő és seb, sebváltó, sebességváltás jelző. Ezek a kulcsfontosságú pontok. Köszönöm. Comprehensive. Köszönjük. To finish of your speech and now. Köszönöm ezt a rendkívül átfogó bemutatót. Évi képviselő, köszönöm szépen! A metánt mi is bevennénk a tetális szénhidrogén kibocsátásba, de nagyon fontos az, hogy mik a jelenlegi határértékek. Az új határértékek definícióját csak úgy lehet megtenni, hogyha van egy nagyon alapos hatáselemzés, meg kell nézni, hogy milyen hatása van a metánnak, illetve a lebomló termékeinek a levegő minőségére. Mindennek csak akkor van értelme, hogyha megvan a környezetvédelmi előnye. A nitrogén-dioxid esetében is hajlandók vagyunk arra, hogy új határértékeket szabjunk ki, mert a környezetvédel, Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrégiben megjelentett jelentésében egyértelmű, hogy a nitrogén-dioxid káros az emberi egészségre. Úgy véljük, hogy nem tudunk azzal egyetérteni, hogy delegált aktusokkal mindezt végre lehet hajtani. Itt kibocsátás szintekről van szó. A definíciókat tehát nem lehet a, jog, jog, a jogszabály kismértékű módosításának nevezni. Tehát olyan intézkedések kellenek, amelyeket normális együttöntéses eljárással kell létrehozni. Köszönöm, hogy az elnök. Most más kollégák tehetnek fel kérdéseket, vagy mondhatják el élményeket. Mátia. Köszönöm szépen. Még mindig érdekel ez a téma, mert akkor is aktuális volt, amikor itt elkezdtem a munkámat. Az Euró 5, Euró 6 kapcsán annak idején eh, külön rendelkezéseket vezettünk be a szociális terület számára. Például gondoljunk a betegszállító járművekre. Kérném talán a jelentéstevőktől, árnyék jelentéstevőktől, hogy állapodjanak meg abban, vagy úgy állapodjanak meg, úgy járjanak el, hogy a korábbi jogalkotás szellemét is tükrözze az új szöveg itt, tehát egyfajta kivételt kell belefoglalni a szövegbe. Összességében pedig a tesztelési ciklusra vonatkozólag azt kell mondjam, hogy sehol nem csalnak annyit az autógyártók, mint ezen a területen. Leragasztják a nyílásokat, automatikusan kikapcsolnak a világító berendezések. Döbbenetes, hogy hogy csalnak, és az egész egyébként jogszerű, mert a jogszabály lehetővé teszi, tehát Itt valamit tenni kell, de szerintem nem szabad a végtelenségig várni ezzel, mert tíz éve nyomon követem azt, hogy itt mi történik, és mindig szeptembert emlegetnek, mindig felmerül bennem, hogy melyik szeptember. 2015. szeptemberre vagy 2016, 2022. szeptemberre. Igen, igen, a berlini repteret említi itt a DESZ kolléga, igen, az is a végtelenségig húzódik. Szerintem ezen az úton kellene tehát tovább haladni, és itt mindenképpen tenni kell valamit, kell egy hozzáigazítás, így lenne ez koherens. Mindig máskor is így jártunk el, nem vártuk meg, hogy történjen valami, hanem azt az utat kellene követni, amelyet követünk az elmúlt tíz év során is itt a házban. Ez az egyik, a másik pedig az úgynevezett szociális járművekre, vagy használ, szociális alkalmazású járművekre vonatkozó kivétel, ezt érdemes, érdemes lenne bevenni. A, ezek főként kis és középvállalkozások, amelyek előállítják ezeket a járműveket, számukra ez fontos. Köszönöm. Köszönjük, most pedig a TRAN vélemény raportőre, Lukaszewska asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a szót! Én most természetesen a Transzakbizottság felelőseként szólalok most fel. Mint ahogyan elhangzott, ez egy nagyon nehéz, nagyon technikai jellegű dosszié, Sokszor találkoztunk a különböző érdekelt körökkel, az Európai Bizottság képviselőjével, ipari szereplőkkel. Lényegében arról van szó, hogy próbáljuk megérteni, hogy az Európai Bizottság javaslata mennyiben van kihatással egyrészt a levegő minőségére, másrésztről pedig a gépjárműiparra, illetve haszongépjárművek piacára is, hiszen tudjuk, a statisztikák is azt mutatják, a legnagyobb szennyezésre, a legnagyobb mértékű légszennyezésre a városokban a gépjármű emissziók miatt kerül sor, tehát a közúti közlekedésre vezethető ez vissza elsősorban. És azt is tudjuk, hogy a dízel meghajtású gépjárművek azok, amelyek a leginkább szennyeznek. Néhány évvel az, ezelőtt azt gondoltuk, hogy ezek a járművek a legjobbak, a legkevésbé szennyeznek, ezért a legkedvezőbbek a környezetvédelem számára. Most itt van az Európai Bizottság javaslata, a különböző kibocsátások csökkentésére, az ammóniát is csökkenteni akarjuk. Kérdés, hogy akkor most a földgáz a legjobb-e, vagy a benzin, vagy hogy teremtsünk-e valamilyen ösztönzőket arra vonatkozólag, hogy kevésbé szennyező üzemanyagokat alkalmazzunk a jövőben. Ezek nagyon nehéz tárgyalások voltak, mind az árnyék jelentéstevőkkel, mint más szakbizottságok képviselőjével, és hát látom az MV szakbizottságban is nagy port kavart a kérdés. Vannak különböző aggályok, félelmek, amelyek mindenek előtt a felső határértékekkel függnek össze, a nitrogénoxidok és a nitrogéndioxid esetében, aztán a széndiokszid kibocsátás ekvivalencia és fontos kérdés, Különböző vitáspontokat láthatunk, tehát összességében azt hiszem sikerült jó kompromisszumokat kidolgoznunk, és reménykedem abban, hogy itt a szakbizottságban, az ENVI szakbizottságban támogatni fogják a kollégák a véleményünket, illetve figyelembe veszik majd azt. Főként két célunk volt, Természetesen csökkenteni szeretnénk a széndiokszid kibocsátásokat, de lényeges szempont az is, hogy az egész milyen kihatással lesz a gépjárműiparra, gondoljunk a munkahelyekre például. A jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek sok sikert kívánok, remélem sikerül eredményre jutniuk. Tudom, hogy az idő is fontos szempont egyébként, tudom, hogy nagyon sok a fenntartás, lehet, hogy mégiscsak inkább az őszt kellene megcéloznunk, mert hát most itt, jön, itt van már a nyakunkon a nyár, lát, meglátjuk majd, hogy hogy sikerül előre haladni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja Dance képviselő. Árnyék jelentést tevőként dolgozom egy olyan dosszién, amely szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéshez is. Fontos, hogy megfelelően stabil alapokat teremtsünk ezen a téren, és köszönöm szépen azokat, amiket Dali és Gróta kollégák elmondtak. Hogyha sikerül a megfelelő sztenderdeket bevezetnünk, az nagyon jó volna, nyilván tudjuk, mik a problémák. A jelenlegi Euró 6 akár 22-szer annyi kibocsátást tesz lehetővé, mint a jelenlegi nitrogénoxid határértékek. Nagyon fontos tehát, hogy jól járjunk el ebben a kérdésben. Ha viszont nem cselekszünk időben, akkor elhúzódik az egész ügy, és nem, nem fog megszületni időben a szükséges eredmény. Fontos, hogy a tesztciklusban a megfelelő sztenderdek érvényesüljenek mielőtt, de nem várhatjuk azt, hogy mások oldják meg ezt a problémát helyettünk. Nekünk kell fenntartanunk a nyomást ebben a kérdésben, és figyelembe kell venni azt is, hogy bizonyos gépjárművek, például a dízelgépjárművek, főként városi környezetben milyen hatást gyakorolnak, hiszen a városi közlekedésben haladunk a gépjárművekkel, megállunk, haladunk, újra megállunk, fékezünk. Ezek, ez, ez, a, ez nagyon nagy magas, szenny, magas szennyeződést okoz. Fontos sürgető kérdés ez tehát, és nem szabad elodázunk szeretném elmondani azt, hogy támogatom azt, hogy a metánt is üvegházhatású gázként kezeljük, illetve légszennyező gázként. Hiszen ahogyan ebben a szakbizottságban korábban is elhangzott már, Nincs olyan üvegházhatású hatású gázokra vonatkozó szabályozás, amely a metánra is vonatkozna, miközben a metán persze kapcsolódik szorosan az ózonhoz, és súlyos egészségügyi károkat okozhat a városi környezetben különösen. Úgyhogy szerintem a metára vonatkozólag és célzott szabályokra van szükség. Köszönöm. Köszönjük, most pedig az Európai Bizottság képviselője kapja meg a szót, hogy reagáljon. Tessék. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, különös tekintettel jelentéstevőre és az árnyék jelentéstevőkre az elvégzett munkáért. Lenne egy nagyon fontos észrevételem. Ezen anyag és az RDE anyag között Úgy gondoljuk, hogy eh, amikor kibocsátásról van szó, akkor mindig nagyon fontos a, az, hogy álljon ez a kapcsolat a valós vezetéskor tapasztalt eh, kibocsátásokhoz. Több képviselő is említette, hogy, hogyha túlságosan elsietve törvénykezünk, akkor lehet, hogy plusz problémákat generálunk. Szeptemberben egyébként visszatérünk erre. Talán emlékeznek, hogy szakbizottsági szinten mit fogadtak el. Az eljárás több lépcsős. Szeptember csupán egy újabb lépcső. Addigra bizonyos határértékek meg lesznek, de egyébként ebbe se vagyunk biztosak. Ki tudja, hogy szakbizottság mit tesz akkor szeptemberben, reméljük, hogy elfogadja. De mi a teszteket illeti, nagy valószínűséggel addigra ezeket nem fogják meghatározni, valószínűleg jövőre, és néhány évben még bizony, bizonyára beletelég, amíg ezeket alkalmazzák is. Tehát szeptemberig semmi nem fog történni. Tehát évekig tart, még tudjuk, hogy milyen hatása van ezeknek az erdélye szabályoknak. Ezt meg akarjuk várni? A nitrogén oxid szinteket megállapítani, vagy ezeknek a szintjét, szintjére új határidőket megkötni, vagy kialakítani, ez sürgős kérdés lenne. Ez itt a fő kérdés, ezt kell eldönteni. Köszönöm, hogy az elnök. Deszúr következik. Köszönöm szépen minden kollégának. Köszönöm szépen a jelentéstevő, eh, árnyék jelentéstevőknek. Itt eh, nagy, a legtöbb dologban egyetértünk, és eh, kompromisszumokat is szeretnék találni, hogy nagy többséget tudjuk elfogadni ezt a jelentést. Nem fogok minden témára kitérni, csak néhány fontos aspektust összefoglalni. Nagyon hálás lennék, hogyha sikerülne elérni azt, én ugye én nem vagyok ugye az ipar képviselője, de a tervezés biztonsága fontos, hogyha a mérnökök most 95 grammos határt kell, hogy betartsanak, akkor legalább 2020-ig tervezési biztonságot kell nekünk adnunk, különben, hogyha hátul a kiskapun beosonva egy más szabályt fogadunk el, ez nem elfogadható az ipar számára. Ami a hatástanulmányokat illeti, Dali asszony és a többiekkel egyetértek, nekem is az a véleményem, hogy szükség van a hatástanulmányokra. Abban is egyetértünk, hogy a határértékeket nem akarjuk a delegált jogi aktusokon keresztül módosítani. El kell mondanom azonban, hogy a delegált jogi aktusok azt jelentik, hogy a parlament még mindig bent van az együttdöntésben. Az Agrárbizottságban én kértem, én voltam az első, eh, aki eh, azt eh, kérte, hogy delegált jogi aktuson keresztül a parlament tárgyaló partner lehessen, és a bizottság arra reagált. Tehát a jogainkat ki kell használni mindazonáltal. Azt gondolom, hogy a határértékek döntésbe tartoznak. Ami a halasztási kérésemet illeti, ez nem azzal ez, ez nem azt jelenti, hogy szeptemberről, októberre, októberről, novemberre szeretném majd halaszgatni a dolgokat, vagy évekig, nem, ennek adminisztratív okai vannak. Nem lehet az, hogy még éjfélkor kell a szavazó listát összeállítani, mert másnap szavazunk. Hajnali háromig a hotel szobában a szavazó listán dolgoztam, mert másnap szavazni kellett, és ez olyan nyomás alá helyez bennünket, ami nem elfogadható. A kollégák nak meg kell ismerni a kompromisszumos javaslatainkat, mindennek, mindenhez időre van szükség. Ez a második ok, hogy miért kérem a szeptembert akkor is, hogyha az ERD, ERD szabály még nincs életben. Maradjon, maradjunk szeptember mellett. Én szerintem ez mindenképpen jó lenne, hogyha szeptemberre szavaznánk. Króte úr, a, a különleges járművek, hát itt meg kell nézni, hogy hogyan tudunk megfelelő szabályzást elérni. Nem lehet, hogy a kis számban gyártott, kis szériában gyártott különleges járműveknek is be kell tartaniuk ezeket a szabályozásokat, mert ez a költségeket jelentősen megnövelni. A légszennyezés, a metán, ezzel kapcsolatban az árnyék jelentéstevőkkel már egyeztettem, orosz mérnökök tájékoztattak arról, hogy a földgáz sűrítő berendezések őrületes mennyiségű metánt bocsátanak ki, vagy keletkeztetnek, úgyhogy ezzel erről is beszélni kell. Most azért, hogy a környezetbarátabb jármű közlekedesen azért az, e, az ezt megelőző etapban hatalmas környezetszennyezésre kerül sor, ez nem elfogadható. Azt hiszem, hogy valahogy valamilyen megoldást kell találni ebben a kérdésben. Én a magam részéről nyilván együtt kívánok működni az árnyék jelentéstevőkkel, ami a, az üzemanyag fogyaszt út illeti, hát én nekem milyen képjárművem van, ott a fogyasztást ez mutatja, hát mindig megnézem a fogyasztást, de a 2-3 százaléknál magasabb az eltérés a valós fogyasztás és a mutatott fogyasztás között. Úgyhogy technika sem annyira pontos még, de azért a tendenciát mindenképpen mutatja, hogy mikor fogyasztok többet, mikor kevesebben. Azt hiszem, hogy az iparnak ezt meg lehet oldani, ezt a problémát. Vannak olcsóbb járművek is, több beszélni kell a költségekről nekem végül az önkéntesség is elfogadható, de hogyha a többség kötelező szabályzást szeretne, hát ebben kompromisszumkész vagyok. Remélem, hogy találunk megfelelő szabályozást. Egyszerűen csak azt szeretném, hogy a szeptemberre halasszuk el ezt, ez mindenképpen jobb lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a vitát. E, egyéb kérdések? Nincsen egyéb kérdés. Akkor a következő ülés július 15-16-án lesz Brüsszelben. Akkor a mai ülés lezárhatjuk. Köszönöm szépen!